Akkor elfogadtuk. Következik tehát Szalafranka úr jelentése az Európai Unió emberjogi különleges képviselője témában. Négy percben Szalafranka úr, öné a szó. Köszönöm a szót. Főképviselő asszony, Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A pénzügyi válság ellenére nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az európai integrációs folyamat béke, megértés, harmónia és megbékélés elvein alapszik. Az alapjogok tiszteletbetartása, amely az Európai Unió alaptörvénye, DNS-e tartalmazza, de ezen kívül az alapjogi karta is. Ami az intézményeket illeti, az Európai Parlament tette le a voksot leginkább az emberi jogok és alapjogok mellett, és ezen kívül a kartának köszönhetően teljes mértékben elkötelezett. Ez nem csak egy kontinensről, egy régióról vagy országról szól, globális, egyetemes jellemzőkkel kell rendelkeznie. Ezért jelölte ki alelnökét az Európai Parlament, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Ezen kívül van egy albizottsága is, amely a külügyi bizottságon kívül ezzel foglalkozik. Ezen kívül demokráciával és választási megfigyeléssel foglalkozó külön bizottságunk is van, és az emberi jogokkal minden alkalommal foglalkozunk a plenárison is. Nyilvánvaló, az Európai Parlament a Szaharov díjon keresztül, amely a szabad emberi gondolkodás képviselete, és a népek közötti béke és együttélés jegyében kerül átadásra. Nos, most az Európai Unió külön emberjogi megbízottja témájában szólok önökhöz. Hálás vagyok a saját politikai családomnak, segítségükért ebben a témában, illetve a többi frakció segítségéért is ebben a témában. Főképviselő asszony. Az egyik fontos aspektus itt a főképviselő, a különleges képviselő mandátuma. Az emberi jogok javításán kell fáradoznia a nemzetközi igazságért, a humanitárius jogokért, a halálbüntetés betiltásáért. az emberi jogok védelmével kapcsolatos bármilyen területen, a kínzás, a büntetlenség elleni harcban, az emberi jogok, a gyermekek védelme, a kiskorúak védelme, a béke, a biztonság, és mindenféle diszkrimináció ellenes fellépés a feladata. Nos, az EU különleges megbízottja rendkívül szoros kapcsolatot kell, hogy fenntartson az Európai Parlamenttel és más nemzetközi szervezetekkel is. Ezen kívül rendkívül rugalmasan kell eljárnia. A képviselő rendkívül széleskörű tapasztalatokkal kell, hogy rendelkezzen, nemzetközi elismeréssel kell rendelkeznie, és az emberi jogok terén is megfelelő tevékenységgel. Főképviselő asszony. Nem szabad elfelelkeznünk arról sem, hogy bizonyos korlátai is vannak ennek a szeretnek. Nem szeretném azonban, hogyha csalódást kellene megélnünk bármilyen módon, és emlékeztetni szeretném önt a parlamenti állásfoglalásra. Rendkívül jelentős feladat lesz ez, kérem, tarts ezt szem előtt. Az emberi jogok terén teljes elhivatottságra lesz itt szükség világszerte. Parancsoljon főképviselőasszony, öné a szó. Köszönöm a szót. Köszönöm. Először is egyetértek Szalafranka úrral, abban, hogy ez tulajdonképpen a mi DNS-ünk. És nagyon örülök, hogy alkalmam van ismét a ház előtt az emberi jogokról szólni. A tisztelt képviselők is tudják, hogy ez az egyik legközelebb álló téma, hozzám legközelebb álló téma, és külön köszönet Szalafranka úrnak a jelentés elkészítéséért. A ház előtti ajánlások mindenféleképpen üdvözlendők, és nagy mértékben hozzá fognak járulni az emberi jogi különleges képviselő pozíciójának létrehozásához, és én eh, nagyon hálás vagyok, hogy a parlament 2010 óta élén áll ennek a munkának. Itt eh, a különböző politikai frakciók részéről is általános konszenzus alakult ki, és köszönöm Szalafranka úrnak, hogy az AFET eh, szakbizottságban sikerült egy ilyen széleskörű támogatást biztosítani. A szolgálatom a az elmúlt hónapokban a parlamenti képviselők a tagállamokban, illetve a civil szervezetek körében a közvéleményt kutatta, és ennek alapján javasoljuk a képviselő mandátumát a tanács felé. Azt szeretném, hogyha az új különleges képviselő együttműködne velem a prioritások kialakításában, azon témákban, amelyeket Szalafranka úr oly helyesen felvázolt a halálbüntetéssel szembeni fellépés, a, torz, a kínzások megszüntetése, az emberi, emberi jogok, a nők jogainak, a gyermekek jogainak védelme. Ezek fontos, hogy minden európai intézményben képviselve legyenek, és hogy szorosan együttműködjünk a külügyi szolgálattal. Itt két éves mandátumról beszélünk, ami hosszabb, mint a szokásos, és ez az első alkalom, amikor az EU egy tematikus, különleges képviselő megbízásáról dönt. Remélem, hogy ez a mandátum elég hosszú ahhoz, hogy megfelelő eredményeket lehessen elérni a hosszú távú probléma körökben. Nagyon fontos, hogy megfelelő tapasztalattal és felkészültséggel rendelkezzen az új képviselő, valós tapasztalatokkal az emberi jogok területén, és jól ismerje az Európai Uniós szakpolitikákat. A tagállamok kiváló jelölteket javasoltak, és remélem, hogy minél előbb sikerül kijelölni a képviselő személyét. A különleges képviselő nagyon fontos kapcsolattartó lesz a parlament felé is, és én maximálisan elkötelezett vagyok az iránt, hogy a különleges képviselő rendszeresen tájékoztassa a parlamentet a meglévő megoldások alapján. Nagyon komoly értéket jelent majd ez a pozíció a munkánkban, az emberi jogi dialógus és konzultációk területén, és a az új képviselő természetes közvetítő lesz a különböző partnerek között, és ebben a e, diplomácia kulcsfontosságú szerepet fog játszani. Az Európai Unió külügyi politikájának legszélesebb körét fogja át majd a feladatköre. Én személy szerint eddig is sikra szálltam, de a jövőben is maximálisan támogatni fogom a képviselőt és a brüsszeli csapat is ezt fogja tenni, akik eddig is már kiváló munkát végeztek. És természetesen a különleges képviselő egy általánosabb csomag része is lesz, a stratégiai keret és az akció terv része. Ennek előkészületei ben a parlamenti képviselők is nagyon komolyan részt vettek, és konzultációkra került sor a legutóbbira, például éppen ma Sefkoszki munkatársammal, illetve a megfelelő képviselőkkel, Lokbiller asszony elnökletével. Remélem, hogy ezek a kapcsolatok továbbra is folytatódnak, és hozzájárulnak majd az intézményközi párbeszédhez, annak érdekében, hogy egy hatékonyabb és átfogó megközelítést valósíthassunk meg az emberi jogok területén. Reméljük, hogy ez egy inkluzív, befogadóbb megközelítés lesz, bevonva az összes érintett felet az Európai Unióban. Elnök asszony, mint ahogy kezdtem, még egyszer szeretnék köszönetet mondani Szalafranka úrnak. Köszönöm, főképviselő asszony. Most először a frakciók következnek, Preda úr másfél percben. Nagyon köszönöm a szót. E nagyon világos a szerződések szerint e, az emberi jogok olyan értékeket képviselnek, amelyekre az Európai Unió alapul, és ezt a harmadik országok beli kapcsolatokban is hangsúlyozza. Emlékem, hogy, emlékszem, hogy Eston asszony hivatalba lépésekor kijelentette, hogy az emberi jogok fogják e, a külpolitikák legfontosabb részét képezni az Európai Unió támogatja az emberi jogokat, de ennek nincsen harmonizált módszere, és ezt már korábban is bírálattal illették. Az Európai Unió különleges emberi jogi képviselőinek kinevezése azt fogja neve, jelenteni, hogy szeretnénk az Európai Uniós koherenciát emelni ebben ezen a téren, és ezért üdvözöljük a kezdeményezést. Másfelől viszont, hogyha az emberi jogokat különleges területként kezeljük, és hogyha csak különleges párbeszédek során kerülnek asztalra, nem pedig minden párbeszédünk részét képezik, akkor nem fogjuk elérni a céljaikat. Az arab tavasz is emlékeztetett minket arra, hogy az emberi jogok univerzálisak, egyetemesek, és mindenki, minden egyes személy szeretné, hogyha az emberi jogai tiszteletben tartanák. Úgy gondolom, hogy az különleges képviselőnek oly módon kell gyakorolni a tevékenységét, hogy minden személy profitálhasson belőle, és hogy a szerződéseknek megfelelően folyjon mindez. Hojtórat nem látom a szocialisták nevében, talán ha megérkezik, majd később adok neki szót, úgyhogy Donskis úr következik kettő percben. Yeah, thank you, Madam President, thank you. Köszönöm, Elnök asszony, köszönöm szépen, főképviselő asszony. A különleges emberi jogi képviselő kinevezése a parlament nagyon régi stratégiai célkitűzésen már, és ezért nagyon örülünk neki, hogy nem sokára sor is kerül rá. Reményeink szerint az ilyen pozíció segít majd abban, hogy az emberi jogok mindenféle külügyi, külügyi fellépésnél megjelenjenek. Meg kell a komplex intézményi felépítésben meg kell a megfelelő helyet megtalálni az emberi jogoknak. Nagyon komplikált ez a helyzet, és reméljük, hogy például a tibeti és a hasonló helyzetekre is kihatással lesz majd ez. A mai délutáni viták fényében is alá szeretném húzni, hogy mennyire fontos az emberi jogok kérdése. A vallás szabadság és az vélemény nyilvánítás szabadság nagyon fontos számom, számunkra, a frakciónk számára, és kö, kö, többek között ezért is a, az, hogy a tibeti szerzetesek önmagukat felgyújtó akciókkal tiltakoztak, ennek fényében is csak még fontosabb, hiszen tartozunk nekünk, nekik ezzel. Az különleges emberi jogi képviselő csak egy része lesz majd az Európai Unió európai jog, e, emberi jogai, jogi stratégiájának fel, felülvizsgálatának, hiszen mindennek sokkal hatékonyabban kell majd működni, és világszinten is hangsúlyosabbá kell válni. Valamiféle közös intézményközi dokumentumra van szükség, egy olyan nyilatkozatra, amely például az Európai Fejlesztési Konszenzus, amely az Európai Unió tagállamainak fejlesztési stratégiájára vonatkozik, hiszen az európai, az e, emberi jogok területén is szükség lenne egy ilyen dokumentumra, annak érdekében, hogy a világ felé is tükröztessük, hogy hogy szeretnénk elérni a céljainkat csak akkor leszünk megfelelően eh, hatékonyak. Nagyon várom a további együttműködést ezen a területen a további intézményekkel. Köszönöm szépen. Tavares úr következik másfél percben. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Főképviselő asszony, az Európai Parlamentnek már ideje nagyon fontos témája volt a főképviselő, a Európai Uniós jogok képviselőjének kinevezése. Most a finisbe érkeztünk egy maratoni folyamatnak, és mindenképpen azt szeretnénk, hogyha minden simán menne. A megfelelő személy kinevezése erre a feladatra hiszen teljesen új feladatkörről van szó, rendkívül fontos. Ahogy Szalafranka úr is fogalmazott, olyan szerepet kell, hogy felvállaljon ez a személy, aminek keretén belül szorosan együttműködik az Európai Parlamenttel. Úgyhogy mindenképpen el kell kerülnünk azt a helyzetet, hogy az emberi jogok gettója ne arakuljon ki minden dimenzió tükröződjön minden területen az EU szakpolitikákban, legyen az kereskedelem vagy bármi más. Ezek mind nagyon fontos felvetések. Egyetértek azzal is, ami elhangzott, de hadd mondjam el, hogy mivel nem. Nem értem, hogy a különleges képviselő szerepe nem tartalmaz kötelezettséget azzal kapcsolatban, hogy be kell, hogy számoljon a parlamentnek. Szerintem szükség volna erre, mert be kellene tudnia számolnia az Európai Parlamentnek. Szeretnénk, hogyha a sürgőségi témák akkor itt lenne az Európai Parlamenti vitákon, és ez a végső kérdésem, szükségünk volna egy kontaktcsoportra is. A kérdésem tehát, föl lehet, létre lehetne hozni egy ilyen csoportot, pedig hivatalosan. Rendkívül hálás lennék ezért. A hozzászólót megszakította a, az elnök asszony, úgyhogy Hülyt úr, aki megérkezett közben, kapja meg a szót. Köszönöm. Elnézést kérek, főképviselő asszony, elkéstem a vitáról, de szerettem volna melegen üdvözölni önt, és az emberi jogi külön képviselő témája kapcsán üdvözölni tevékenységét. Első alkalommal kerül egy ilyen feladatkör kinevezésére sor az EU kül- és biztonságpolitikán keretén belül. Prioritásról van szó, hiszen rendkívül fontos átmenetet képez ez a korábbi és a mostani időszak között. Meg akarjuk erősíteni az emberi jogi ö, aspektust, hiszen Szolána úr különleges képviselő volt korábban, aki foglalkozott ezzel a témával, most viszont a tanácssal és a bizottsággal kell, hogy kapcsolatot tartson ez a személy, és biztos vagyok benne, hogy a parlamenthez is megtalálja majd a megfelelő utat. Egyetértek az állásfoglalásban foglaltakkal, és az előzetes vitában elmondtam, hogy magas szintű, látható képviselet kell, hogy ez legyen, a főképviselet részéről is, és az Európai Unió részéről is, amely az ENSZ emberjogi bizot, tanácsában is, a nemzetközi bíróságon is megállja a helyét, és mégpedig jelentős személyiségként. Ez nagy erőteljes képviseletet biztosít számunkra majd az Európai Unió számára, és remélhetőleg az Egyesült Államok vonatkozásában is. Úgyhogy rendkívüli pillanatról van szó, ezt meg kell ragadnunk. És amit a főképviselő asszonynak már magánbeszélgetések során is elmondtam, nem csak egy újabb politikai kinevezést szeretnék itt, hanem egy kiváló személyt szeretnénk erre a posztra, aki az emberjogi kérdésekben is kiemelkedő szakember, és olyas valakit, aki az emberi jogokkal, az emberi jogi területtel már magas szinten foglalkozott eddig is. Úgyhogy kérem főképviselő asszony, a lehető legkiemeltebb prioritásként kezelje ezt a kérdést. Köszönöm. Elnök, azt hiszem kék kártyát mutatott fel Dátmusz úr önnek. Elfogadja? Parancsoljon, öné a szó. Howard úr úgy tűnik, hogy támogatja a politikai kijelöléseket. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a főképviselő asszony jelölése is politikai volt, vagy nem? Ha jól figyelt volna a kedves kollégám, én eh, ezt elemeztem, de úgy tűnik, hogy nem követik elő figyelemmel az európai vitát. Köszönöm szépen, Hűjt úr. Bielan úr következik másfél percben. Promócia prav człowieka to... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az emberi jogok eh, területe nagyon fontos számunkra, mint európai parlamenti képviselők számára. Nagyon gyakran eh, találkozunk diszkriminációval, emberi jogi sérelmekkel a legkülönbözőbb látogatásaink során, akár a szomszédos államokban is, amelyek csatlakozni törekszenek. Fontos biztosítani, hogy a politikai és polgári jogok érvényesüljenek a csatlakozni kívánó országokban. És most itt konkrétan Fehér Oroszországra gondolok, ahol is a politikai rezsim gyakorlatilag felszámolta az ellenzéket. Számos szempontból sérülnek a nemzetközi emberi jogi standardok, és gyakran ez a korábbi évek hagyatéka, de még gyakran a demokratikusan választott kormányok is visszaélnek a hatalmukkal hatékony fellépésre van szükség annak érdekében, hogy a számunkra fontos országokban megfelelően érvényesüljenek az emberi jogok, és ez egy kiemelkedő feladata kell legyen a diplomáciai törekvéseinknek. És ebben szerintem a különleges képviselőnek fontos szerepe lesz, akinek szorosan együtt kell működnie a külügyi főképviselő asszonyal, illetve az Európai Parlamenttel, hogy megfelelően következetesen érvényesüljön a külpolitikánk. Fontos, hogy mindenki számára biztosítsuk az elfogadott értékrendek alapján, a családi értékek alapján való életet, és ezt semmiféleképpen ne jelentse a különböző vallási értékek semmi bevételét. Dartmouth úr, független az emberi jogoktól, a főképviselő asszony változatlanul évente 12 heti fizetett szabadságot fog élvezni, ami szerintem egy felháborító dolog tekintettel a külügyi szolgálat állapotára. Nekünk az Egyesült Királyság, nálunk az Egyesült Királyságban Abukatádával szemben nem tudunk fellépni. Ő egyfajta szent ember, de időközben szemet hugyunk, hunyunk az európai elfogatási parancs áldozatainak sorsa felett. Egy 18 éves fiatalembert Görögországban ennek alapján már három éve tartanak fogva, és ebből 11 hónapot teljesen szörnyű börtönfeltételekkel kellett eltöltenie. Ez azt hiszem mindenféleképpen egy elhibázott személyazonosságnak vagy beazonosításnak volt köszönhető. Nem engedhetjük meg, hogy idegen rendszerek működjenek az Európai Unióban. Én higgadtan és udvariasan szeretném kérni, hogy az emberi jogok területén mindenki a saját háza táján seperjen, seperjen és ne avatkozzon mások dolgaiba. 2010 márciusában a fő képviselő asszony a burbonokhoz hasonlóan semmit nem tanult és semmit nem felejtett. Köszönöm szépen. Két kék kártya ö, igény ö, jelentkezett Sinclair asszony és Tabares úr részéről. Sinclair asszony parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném tudni, hogy kollégám Howitt úr válaszáról mit gondol. Nem csak azért, mert Howitt úr túlépte a felszólás idejét, hanem azért, mert nem is válaszolt a kérdésre egyáltalán van, val- hogyha lenne hitelessége ennek a háznak, akkor válaszolt volna a feltett kérdésre. Megtett megkérdezték arról, hogy a főképviselő asszony politikai kinevezéséről mit gondol. Most szeretném én megkérdezni, hogy Havit úr válaszáról mit gondol. Tavares úr a következő felszólaló kékkártyás kérdéssel. Tisztelt Dartmouth úr, látom, hogy nagyon aggódik az a, fő, a különleges képviselő munka körülményeire, jó, tegye fel a fülhallgatóját. Tehát a különleges képviselő munka óráiról beszélt, megkérdezném, hogy ahelyett, hogy a munka körülményekre koncentrálna, vajon arra miért nem reagál, hogy a parlament felé nincsen elszámolási kötelezettsége ennek a jövőbeni személynek. Szeretném, hogy ez hogy illik az ön munkakörülményekről akkor alkotott kérdéséhez, véleményhez. Tatmos úr, kérem Tavares úrnak válaszoljon először. Uh, I, can I have... Először hadd válaszoljak Sinclair úrnak. Howard úr nagyon, Howitt úr nagyon fontos, és úgy tűnik, hogy úgy gondolja, hogy nem tartoznak rá a politikai kommunikáció szabályai, ami a másik kollégát életi Tavares úr, és én nem értünk egyet a legtöbb politikai kérdésben, de ö, lehet, hogy meglepi majd, amikor azt mondom, hogy igenis egyetértek vele, és valóban úgy gondolom, hogy kellene, hogy legyen elszámolt kiszámíttatás, illetve átláthatóság, és az a tény, hogy az európai intézményekben nincs meg a megfelelő elszámolt, elszámoltathatóság, és az átláthatóság ez engem felháborít. Jó itt úr, parancsoljon önni a szó. Nos, egy személyes nyilatkozatot szeretnék tenni megfelelő polgári viselkedésről szeretnék tanúbizonyságot tenni. Nem igazán akarom önöket azzal untatni, hogy itt belpolitikai brit problémákat feszegessek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Hewitt úr. Most pedig Hadzsi Giorgio képviselője a szó egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony a szót. Az EU emberjogi külön képviselőjének kinevezése jelentős előrelépést kell, hogy jelentsen. Nyilván nem szabad elfeledkeznünk bizonyos dolgokról, nevezetesen milyen feladattal, milyen felelősséggel tartozik majd az Európai Parlamenttel szemben. Persze lesz szabad keze is mandátuma során. Az Európai Uniónak itt az emberi jogokból jelentős kérdést kell kovácsolnia az emberiség jövőjére nézve. Nem szabad, hogy a különböző politikai érdekek fellépjenek elsősorban az emberi jogok terén. Nagyon fontos, hogy ki lesz kinevezve erre a posztra, milyen feladata, milyen ö, felelősségi köre lesz az Európai Parlamenttel szemben. Ennek a különleges képviselőnek arra is oda kell figyelnie, hogy milyen emberi jogokat, emberi jogokat sértenek az EU-ban és azon kívül is. Köszönöm szépen, Sinclair asszonyi a szó másfél percben. Elnök asszony, Hát igen, feltettem egy kérdést. Általában mindig kérdéssel kezdődik valami. 1776-ban Thomas Jefferson az emberi jogokat bevezette az, az amerikai függetlenségi nyilatkozatban. Ma a nagykövetek feladata világszerte, hogy ezt a koncepciót képviseljék, akárhogy is. Az én hazám, Nagy-Britannia, az igazságügyi minisztérium hatáskörébe utalt ezt a területet, de ezeket a modelleket nem követi az EU. Itt külön képviselőt akarunk kinevezni, megfelelő munkatársakkal. A, az EU határ... Az elnök asszony félbeszakítja a hozzászólót, kérve a hozzászólót, hogy kicsit lassítson. Mert a tolmácsok azt kérik, hogy lassítson egy kicsit. Akkor kezdjem előről, mert félbeszakított. Kezdhetem elő? Nem, kérem, folytassa, mondja az elnök asszony. Tolmácsoltak eddig is, de kérem, hogy könnyebben dolgozhassanak. Elnézést, elfelejtettem most már, hogy hol vagyok, úgyhogy akkor szeretném előről kezdeni a hozzászólásomat, mert nem tudom, hogy már hova jutottam el elnök parancsoljon, tegyen, ahogy jónak látja. Tehát 1776-ban Thomas Jefferson az emberi jogokat a függetlenségi nyilatkozatban megalkotta. Ma az amerikai nagykövetek világszerte azzal a feladattal rendelkeznek, hogy védjék mindezt. Az én hazámban, az Egyesült Királyságban az igazságügyi minisztérium feladata ez. De ezek a modellek föltétlenül nem jók eléggé az EU számára. Az előadó külön képviselőt szeretne erre a területre megfelelő munkatársakkal és megfelelő költségvetéssel. Nem tudom, hogy a tengeren túli EU delegációk ezt a feladatot fel tudják-e vállalni. 119 ilyen delegáció létezik ugyanis, és hát ugye szigorítások vannak ma, akkor nem föltétlenül új költséghelyeket kell teremteni. Az egyik dolog, amivel egyetértek, az az, hogy ha ilyen szemét kinevezünk, akkor megfelelő ö, szakmai háttérrel rendelkező szemét kell erre találni. Nemzetközi ö, megfelelő ö, ismertséggel kell a személynek rendelkeznie ezen kívül, de hát ö, ez nem föltétlenül így volt a korábbiakban. Köszönöm. Most Kukán úr következik a frakció képviseletében, parancsoljon. First of all, Köszönöm. Először is eh, szeretnék őszintén gratulálni a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett a jelentés kapcsán. Az Európai Parlamentnek most eh, lehetősége van, hogy ezzel a jelentéssel és a vitával hozzájárulhasson a különleges képviselő pozíciójának kialakításához. Az emberi jogi kérdések az egyik legfontosabb kérdés jelentik a parlament számára hosszabb ideje már, és éppen ezért fontos, hogy számos ajánlást tegyünk le a tanács asztalára. És remélem, hogy az ön támogatását is fogják ezek szolgálni. A különleges képviselőnek kellő függetlenséggel és rugalmas mandátummal kell rendelkeznie ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan tudjon reagálni. Hozzá kell járuljon az átláthatósághoz, a hatékonysághoz, amikor az EU emberi jogokkal kapcsolatos politikájáról beszélünk. Ezen kívül következetességre is szükség van, illetve arra, hogy az emberi jogok kérdése a legkülönbözőbb szakpolitikákba beépüljenek a különleges képviselő magas szintű tárgyalófél lesz harmadik országok és nemzetközi szervezetek felé, és az EU-t a multilaterális többoldalú fórumokon is képviselnie kell majd illetve regionális szervezetekben. Végezetül pedig az Európai Parlament szeretne részt venni a kijelölés folyamatában, különös tekintettel a jelölt meghallgatására, illetve majd a két éves mandátumát is szeretnénk felügyelni. Köszönöm szépen, Kukán úr, Szenizin asszony következik, kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A főképviselő azt, hogy erőfeszítései ellenére, amit egyébként megköszönünk, még mindig hiány mutatkozik az elképzelés, illetve az emberi jogok megvalósulása között. Howard úr is egy közelmúltbeli jelentésben rámutatott arra, hogy az EU ezirányú szakpolitikáinak nem csak konzekvensnek, de példamutatónak is kell lennie. Éppen ezért remélem, hogy a különleges képviselő a jogállamiságot, a demokratikus értékeket, illetve az emberi jogi aktivisták munkáját elő fogja segíteni. Fontos, hogy ez tükröződjön a politikánkban is. Fel kell lépnünk a halálbüntetéssel szemben, a nőkkel, illetve gyermekekkel szembeni diszkrimináció ellen, a szólásszabadság, a vallásszabadság érdekében az emberi jogok területén folytatandó párbeszédet is szorgalmazni kell harmadik országokkal. Én mindenféleképpen támogatom azokat a módosítókat, amelyek a mandátum kiterjesztésére irányulnak olyan területekre, ahol az ENSZ irányelvek megvalósításáról van szó a mindennapi életben emberi jogi munkacsoportok működnek együtt a helyi és regionális civil szervezetekkel, és ennek révén is hatékonyabban láthatja el majd a különleges képviselő a munkáját. Éppen ezért fontos, hogy egyértelműen és rugalmasan határozzuk meg a mandátumát, illetve megfelelő eszközöket biztosítsunk számára. A nemzetközi szintéren a megfelelő hírnév kivívása érdekében nagyon fontos, hogy tapasztalt és jól felkészült szemét válasszunk ki. Köszönöm, Lochbiller asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt főképviselő asszony. Az Európai Unió az a régió, amely ö, aktívan támogatja az emberi jogok védelmét világszinten. Ez nagyon jó, és ö, hogyha, és hogyha választunk egy különleges képviselőt, akkor az majd támogatni fogja még jobban ezt a dolgot. Nem lesz könnyű a feladata, hiszen bilaterálisan is és több oldalú szempontból is úgy kell képviselni az emberi jogokat, hogy az Európai Unió emberi jogi politikája proaktív legyen. Nagyon jó ajánlást kaptunk a raportőrtől, amelyben a jövőbeni különleges képviselő több feladatát is leírja annak érdekében, hogy az Európai Unió jobb emberi jogi politikát tudjon folytatni. Biztosíthatom önt arról, hogy az Emberi Jogi Szakbizottság majd figyelemmel kíséri és támogatja az illető munkáját. A mandátumon belül azt is tervezik, hogy, a, hogy az emberi jogi különleges képviselő a parlamentet tájékoztathatja a munkájáról, míg úgy gondoljuk, hogy ennél erősebb megfogalmazásra van szükség, úgy gondoljuk, hogy rendszeresen tájékoztatnia kell a személynek a parlamentet, parlamentet és rendelkezésére kell állni a beszélgetésre is. A parlament számára az nagyon fontos. Sok szerencsét kívánok a képviselőnek, jövőbeni munkájához. Szükség van egy jól kvalifikált, karizmatikus személyre, aki energikusan, de ugyanakkor sok türelemmel és kitartással fog dolgozni az emberi jogok területén. Köszönöm, Pilner asszony. Van Dalen úr következik egy percben. Stelling van a speciális vertegenwoordig voor de mensenrechten biedt. Elnök asszony. A főképviselő asszony az emberi jogok fontosságáról beszél. Természetesen nagyon fontos, hogy az emberi jogokat védjük, de a vallásszabadságban most jelenleg a legnagyobb nyomás alatt nagyon sok országban támadják. Például nemrég Indonéziában tettek olyan intézkedéseket a muszlimok a keresztények ellen, vagy Munkahárában templomokat bombáztak, sok más példát is tudnánk hozni, és ez azt mutatja, hogy különösen a vallásszabadságnak kell nagyon nagy figyelmet fordítanunk. A különleges képviselő lehetőséget kap majd arra is, hogy új kötelezettségeket vállaljon, például Szíriában, ez is jó példa lenne meg kell próbálni ezeket gyakorlatban is lefordítani. Indiában például 40 millió olyan ember van, aki rabszolgai körülmények között él, tehát az Európai Unió és az India között, közötti kereskedelmi megállapodásokhoz kell emberi jogi záradékot foglalni. Köszönöm, Zibul, következik másfél percben. Köszönöm, asszonyom, a szót. A mai vita nem valakinek a saját ötletéből fakadt. Olyan vita ez, amely a tanácsnak célzott ajánlásokból fakad, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 27-es cikke értelmében, és a 33-as cikke értelmében egyrészt az emberi jogok támogatását illetően, illetve egy külön képviselő kinevezését illetően. Ezen kívül nemzet, ö, intézményközi megállapodás eredményeképpen is született a 2011. decemberi vitából fakadóan, ahogyan hozzáállunk az emberi jogokhoz és a demokráciához. Ezen kívül az arab tavasznak köszönhetően is született ez az elképzelés. Az emberjogi külön képviselő kinevezése meg kell, logikusan kell, hogy illeszkedjen szakpolitikáinkba. Hiányzik ugyanis még a megfelelő eljárás, a különleges képviselő mandátumát illetően ennek a külképviselőnek több magas szintű ülést kell elnökölnie harmadik országokkal, illetve regionális szervezetekkel szemben. A jövőbeli külön képviselőnek megfelelő tapasztalatokkal kell rendelkeznie az emberi jogok terén. Legyenek azok szervezetek például, hiszen csak ilyen személy garantálhatja a megfelelő szintet partnereinkkel szemben. Köszönöm szépen, Leitfried úr következik. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniós külpolitikáról sokat lehet vitatkozni, különböző véleményeket lehet kialakítani. Azt is lehet mondani, hogy az EU szak, külpolitikája, ahol kiválóan működött, az emberi jogok védelme volt. És ez szerintem egy jelkép is, amikor is az Európai Unió egy tematikus, különleges képviselőt kíván kijelölni, aki ezért a témáért felelős. Itt nem is a működésről van szó, hanem arról, hogy egy megfelelő jelzést adunk ezzel. És ha ez megfelelően működik, akkor majd megvitathatjuk, hogy mit tehet, mit lehet megtennie, mit kell megtennie a képviselőnek, de nagyon fontosnak tartom, hogy a mandátum minél szélesebb körül legyen. Ne legyen túl szűk. Itt kellő szabadságot kell biztosítani a képviselő számára, hogy meghatározza, mire fordítja a figyelmét az emberi jogok területén. Lehet, hogy ez hosszabb a mandátum, mint a szokásos, és félidőben eh, elgondolkodhatjuk, eh, elgondolkodhatunk ezen, lehet, hogy a másfél év lenne célszerűbb, vagy még hosszabb időre van szükség, de ehhez természetesen szükség van a kellő források, eszközök biztosítására. Számomra az is nagyon fontos, hogy megfelelően, megfelelő beszámolási kötelezettséggel tartozzon a képviselő a parlament felé, hiszen nekünk kell ellenőriznünk, hogy mi történik, ugyancsak nagyon fontosnak tartom, és mindjárt a végére érek a hozzászólásomnak, hogy azt is ellenőrizni tudjuk, hogy az európai vállalatok az EU-n kívül mit tesznek az emberi jogok vagy a jogállamiság területén, hogyan képviselek ezeket az értékeket, és ezzel különben zárnám is a hozzászólásomat. Köszönöm szépen. Migelszki úr következik egy percben. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Az emberi jogok védelme kell, hogy a munkánk alapját képezze, hiszen ez a feladatunk, hogy az EU-n belül, illetve mindenütt, amely országokkal együttműködjünk, biztosítsuk az emberi jogok érvényesülését. Éppen ezért én támogatni fogom a jelentést a szavazás során. Van néhány dolog azonban, ami aggaszt, hiszen itt a nemek szabadságát valahogy összekeverik más szabadságjogokkal, amelyek valós szabadságjogok. Itt az új hivatal finanszírozása során végig kell ezeket gondolnunk. Minden esetre támogatnunk kell ezt a hivatalt, hiszen nagyon fontos, hogy az emberi jogokért egy különleges hivatal legyen felelős. Köszönöm. Eh, Jegle képviselő következik, másfél, másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Esten asszony. Először is nagyon köszönöm a jelentéstevőnek ezt a nagyon jó jelentést. Az emberi jogok eh, fölötti őrködés az Európai Unió minden politikájában vissza kell, hogy tükröződjön nagyon jó ez a, nagyon érzékeny ez a terület, és ezért rendkívül fontos, hogy az európai intézmények és a tagállamok egy hangon nyilatkozzanak meg, és koherens módon cselekedjenek. Ezokból már nagyon régen kéri a parlament, hogy az Európai Unió jelöljön ki egy különleges emberi jogi képviselőt. Az emberi jogokat nem lehet külön területre zárni, hanem átfogó módon kell kezelni, átfogó módon kell támogatni. Az emberi jogok, a demokrata, demokra, a demokrácia és a jogállamiság területével együtt. Ilyen átfogó módon és az együttműködés szintjén lehet csak a többi partnerrel együttműködésben és politikai felelősségvállalás eszközével, valamint a helyi, regionális és nemzeti civil társadalommal együttműködésben támogatni az emberi jogokat. Ugyanígy fontos a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés. És csak hogyha intenzív módon bevonjuk a regionális és a helyi érdekelteket is, csak akkor tudjuk fenntartható módon megjavítani az emberi jogokat. Az emberi az Európai Parlament felé viszont nagyon fontos, hogy az e, emberi jogi különleges képviselő rendszeresen beszámolással tartozzon tevékenységéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jegle asszony. Gómez asszony következik, parancsoljon kettő percben. Köszönöm a szót. A különleges képviselő szerepének előrelépésnek kell lennie a külpolitika terén, az emberi jogok és a demokrácián alapuló értékek szempontjából nem csak Európában, hanem egyetemesen is. A különleges képviselő politikai tapasztalatokkal kell rendelkeznie, vagy a nemzetközi jog, vagy az emberi jogok terén megfelelő szakmai tapasztalattal, illetve stratégiailag és intelligencia szempontjából is megfelelő fellépéssel kell rendelkeznie bárhol világszerte. Képviselnie kell az Európai Uniót, és meg kell jelennie bármikor, amikor szükség van erre az Európai Parlament előtt. Ezen kívül a tervek, az útmutatások, az eszköztárak ö, megfelelően a gyakorlatba kell, hogy átültetésre kerüljenek. Világosan és megfelelően erőteljesen kell megfogalmazni az EU álláspontokat világszerte átlátható stratégiai jellegű dialógus formájában. Fel kell, hogy lépjen a korrupcióval szemben. A pénz mint hatalom felhasználása ellen a népekkel szemben gyakorlati eredményekre van szükség. Be kell fektetnünk a civil társadalomba, meg kell erősítenünk a civil társadalmakat. Kell, hogy legyen terv minden egyes ország számára a civil társadalomra vonatkozóan, és megfelelő intézkedéseket kell hozni, amelyeket nyilvánosságra kell hozni. Remélem, hogy a tagállamok és az EU teljes mértékben együttműködik majd ezzel a különleges képviselővel annak érdekében,

magasabb stabilitásnak nagyobb fontosságot tanúsítunk, mint a demokráciának, az emberi jognak. És ugye a demokrácián belül is nagyon sokszor inkább a többpártrendszert ösztönözzük, ahelyett, hogy az emberi jogokat ösztönöznénk. Nyilván így van ez, de ez a különleges képviselő emiatt is nagyon-nagyon nagy feladatokkal kell majd, hogy megküzdjön. Nagyon sok, nagyon nehéz lesz a feladata, és a különböző országokban meg kell, hogy próbálja megváltoztatni az életet, a körülményeket, annak ellenére, hogy ez nagyon nehéz feladatnak fog majd bizonyulni az olyan nagy országok, mint Kína vagy India esetén. Amikor az emberjogokról beszélünk, akkor pontosan az egyes emberek méltósága és szabadsága kerül a központba, és biztos vagyok benne, hogy sokkal többet tudunk ezért tenni. Hogyha valami van, amit az Euró- amiről az Európai Parlament híres, akkor az pontosan az kell, hogy legyen, hogy az általunk hozott politikai döntések az emberi jogokon kell, hogy alapuljanak. Köszönöm, Mitchell úr, másfél percben. másfél percben. Madam President, thank you. Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is Ashton Báró nőnek szeretném megköszönni, illetve munkatársainak azt az udvariasságot, hogy ettek, eltekint attól, hogy a házban sokan eléggé elítélhető módon lépnek fel. És én nem értek egyet azokkal a kollégákkal, akik azon az állásponton vannak, hogy az emberi jogi különleges képviselőnek jogásznak kell lennie. Szerintem rengeteg szaktanácsadóra támaszkodhat majd a kijelölt személy. Szerintem jó szívűnek, függetlennek, semlegesnek, pártatlannak, megfelelő képességűnek, bátornak és korrekt személynek kell lenni, aki az igazság gért szál síkra. Ez a személy egy magas pozícióban, látható pozícióban lévő személy lesz. A nemek közötti esélyegyenlőségre vonatkozó rész például azt fogalmazza meg, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség minden szakpolitikában meg kell, hogy valósuljon. 100 millió nő van az Európai Unióban, akik akik nem, nem születtek meg abortusz vagy egyéb okok miatt. És én a házban igyekszem pártatlan és tisztességes, őszinte nyílt módon beszélni ezekről a problémákról, illetve más emberi jogi problémákról, amelyek esetleg nem kerülnek napvilágra és nem szabad, hogy itt az előítéletek vezéreljenek minket. Köszönöm, Michel úr. Nedelcseva asszony következik másfél percben. Köszönöm a szót. Eston asszony, kedves kollégák! Először is üdvözlöm ezt a kiváló munkát Szelafranka úr részéről. Tökéletesen összefoglalja a kihívásokat, amelyek ezt a kinevezést környékezik, és a szigorú kritériumokat is. Teljesen logikus következménye ez egyrészt. Intézményeink ö, jogi részének, illetve a 21-es és a 33-as cikknek, illetve azért, mert védenünk kell az emberi jogokat és az egyetemes jogokat. Az Európai Parlamentnek is meg kell ragadni azt a lehetőséget, amelyet a különleges képviselő jelent, illetve az Európai Unió új külpolitikája. Remélem, hogy az EU és a parlament szerepe is megerősödik majd. De nem csak a poszt létrehozása fontos, hiszen megfelelő dinamikus, önkéntes szemét kell kinevezni erre. Fontos az a politikai üzenet is, amelyet a harmadik országoknak közvetítünk több síkon is. Egyrészt az Unió nemzetközi elkötelezettsége szempontjából az emberi jogok terén, hiszen közös a felelősség az EU és a tagállamok között, hiszen támogatnia kell ezeket a jogokat. Ez hangsúlyosabbá válik ennek a személynek a kinevezésével. A közös biztonságpolitika még láthatóbbá válik, az EU még inkább konszolidáltabban képviseli az emberi jogokat. Végezetül el szeretném mondani, hogy nem egyszerűen ö, egy üres posztot kell itt létrehozni, vagy pedig csak egy egyszerűen tiszteletbeli posztot. Igenis, tiszteletbe kell tartani és garantálni az emberi jogokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Nedel Cseba asszony. Másfél percben Jákolino úr következik. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Eston asszony, kétségtelen, hogy ez a kinevezés rendkívül fontos szerepet és pillanatot jelent az Európai Uniónak. Konkrétabban, karizmatikusabban kell fellépnie azokkal a kérdésekkel, amelyeket a legkiszolgáltatottabbak számára kell képviselnie az emberi jogok terén. Ezek rendkívüli értékes dolgok, úgyhogy gratulálok Szalafranka kollégának a kiváló munkáért. Szolidaritás, felelősségvállalás, együttműködés. Erre szükség van, de arra is, hogy a tagállamok ezt a tevékenységet továbbra is fenntartsák. Mégpedig kedvező körülmények között a harmadik országokkal szemben, amelyek rendkívüli figyelemmel kísérik az alapjogok kérdését, az emberi jogok kérdését a kereskedelmi kapcsolatok terén is. Ott van aztán az immigráció kérdése. Megint csak olyan terület ez, ahol az emberi jogokat kell védenünk, azok szempontjából, akiknek el kell menekülniük hazájukból, hogy saját érdekeiket védhessék. Itt is erőteljesen kell képviselnünk ezeket a természetes jogokat, amelyek mindenkinek a személyisége kiterjesztéséhez birtokolnia kell. Az embernek végül is rendelkeznie kell karizmatikus és bátor jellemzőkkel. Ez rendkívül fontos ennek a posztnak a betöltéséhez. Köszönöm. Köszönöm, Jakolin úr. Kratz asszony következik már másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, az európai jogok védelme és ösztönzése A béke, a szociális béke szempontjából rendkívül fontos, akárcsak a nemzetközi kapcsolatok terén. Pontosan ezért lényeges ez az EU-n belül, a politikai dialógusok, a kereskedelmi kapcsolatok, az emberjogi klauzák arra mutatnak, hogy olyan elemek ezek, amelyek még nem elegendőek. Ezért gratulálok a különleges EU képviselő kinevezéséhez az emberi jogok területén és támogatom ezt az ajánlást a tanács részéről. Szeretném, hogyha logikusabb lenne a politikai fellépés ezen a területen, hiszen függetlennek kell lennie ennek a személynek, de ugyanakkor együttműködést kell biztosítania a civil társadalommal, a regionális és nemzetközi szervezetekkel, a különleges képviselőnek részletesen elemeznie kell a különböző országokat, amely azon realitáson alapul majd, amelyet tapasztal ezekben az országokban. Pontosan ezért gondoljuk azt, hogy az emberi jogok védelme egyszerűen elengedhetetlenül szükséges, például az arab országokban, ahol jelenleg nem így van. Jó példa erre, például a keresztények üldözése. És úgy gondolom, hogy eljött az a pillanat, hogy válaszoljunk, megoldást találjunk erre a kérdésre. A emberjogi különleges képviselő kinevezésével köszönöm Korola, azt a következő hozzászóló parancsoljon. Kétos, arvoisa puhemies. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Silloin kun me saimme sinne erityisen ihmisoik... Köszönöm szépen. A nagyon fontos pillanatot élünk, hiszen nagyon fontos döntéseket kell hoznunk az emberi jogi kérdés területén. Ez azt is jelenti, hogy jó pár problémával szembe kell néznünk, például ezek kapcsolódnak a Kínával való kereskedelmi kapcsolatokhoz is. fel kell ismerni, egyértelműen kell látni ezeket a kapcsolatokat. Nézzük, föl kell tenni a kérdést, hogy az emberi jogok olyan kérdést jelentenek-e, amelyet általában félreteszünk. Nem ezt szeretnénk látni, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az emberi jogi kérdéseket komolyan fontolóra vegyék, és valóban reflektorfénybe kerüljenek. Ashton asszony. azt mondta, hogy együttműködésre kíván alapozni. Ezt helyeslem. Nem szabad az emberi jogokat veszni hagyni. Pour une minute. Lően képviselő következik egy percre. Eh, Köszönöm szépen, állnak asszony. Az emberi jogok sosem voltak oly fontosak, mint ma. És és oly sok kormányváltozásnak sem voltunk tanulni, mint éppen most. A közel-keleti és afrikai térség eseményei jól mutatják, hogy a demokrácia és az emberi jogok között szoros az összefüggés. Világos az is, hogy az Európai Uniónak változtatni kell reagálásán, mert a közel-keleti és észak-afrikai államok érdeklődéssel fordulnak azon megoldások felé, amelyek az Európai Unió kínál a demokratikus fejlődés útján, annak érdekében, hogy állami igazgatásukat, politikai életüket úgy tudják felépíteni, hogy az emberi jogok érvényesüljenek. Ezek a korábbi kormányzatok idején tudnék az arab tavasz előtt nem nagyon érvényesültek az emberi jogok. Ezért az emberi jogi főmegbízottnak erőteljes felhatalmazással kell rendelkeznie, a civil szeretekkel, a kisebbségek szeretetekkel és az ENSZ együtt kell működjön megfelelő felhatalmazással, annak érdekében, hogy közvetén tudjon harmadik országok felé is. Köszönöm. Obermeier képviselő következik egy percre. Köszönöm, elnök asszony ami az Európai Unió emberi jogi külön megbízottjának hatáskörét illeti, ez sokoldalú. Itt a halálbüntetéstől a nemekkel kapcsolatos kérdésekig terjed a hatásköre a külön megbízott a fő feladatokra kell, hogy összpontosítsa figyelmét. Az emberi jogok terén renitens Törökország már önmaga megérdemelne egy külön megbízottat a sárja. A kisebbségek elnyomása, a kínzás, az Amnesty International szerint a tavalyi év során semmilyen előrelépés nem történt ezen a téren. Éppen ezért, elnök asszony, ha tényleg el akarunk érni valamit, akkor bölcsebb lenne, ha a fő feladatokra összpontosítaná a figyelmét. Nem szabad, hogy elveszten a részletekben, és fél pseudoakcionizmus által tűnjön ki. Brons, pour une minute. Brons úr, egy percben a következő. Köszönöm. Ez a jelentés a szólásszabadságról beszél, az internetet is említve. Négy hónappal ezelőtt a belügyi biztos büntető eljárást indított a Holland Szabadságpárt ellen a weboldala tartalmai miatt. Sok tagállamban bebörtönöznek embereket azért, mert véleményüket úgymond szabad, szabadon közvetítik. Nagyon fontos a szólásszabadság, és az is fontos, hogy olvassuk azt, amit mások írnak és mondanak. A holland kormány jelenleg olyan törvényt terjeszthet be a kommunikációs törvényt, amely felhatalmazza a biztonsági szolgálatot arra, hogy minden internet oldalra belépjen, Nagy-Britanniában is hasonló a helyzet. Érdekes megvizsgálni, hogy egy elvetett párt oldalát halolvassák, akkor lehet, hogy az illető személy munkahelye veszélyeztetett. A szólásszabadság nagyon fontos érték, ám Belgiumban, Németországban is betiltanak, terveznek olyan pártokat, amelyek ellene mennek a, a, a fő ö, iránynak. Fontos, hogy ezzel is erre is figyeljen a megbízott az európai országok helyzetére. Köszönöm, Morvai asszony következik. Uh, I come from a country in which uh, hundreds of thousands... Olyan országból származom, ahol több százezren harmadik uh, országbeli körülmények között élnek és dolgoznak, bár ez az ország, Magyarország nem a harmadik világban van, hanem az Európai Unióban. gépsorok mellett dolgoznak, amelyek külföldi kezekben vannak, mintegy 250 euróért havonta, raktárokban dolgoznak, szintén havonta 250 euróért, egyik napról a másikra ki lehet őket rúgni, semmilyen jogvédelmet nem kapnak, legalábbis a munka törvénye nem védelmezi őket. A kérdésem tehát, Eston asszony, a következő, és remélem, remélem, hogy most valóban valós válaszokat fog adni. Ez az új emberi jogi képviselő meg fogja-e vizsgálni az emberi jogsértéseket az Európai Unió határain belül, vagy sem. A második kérdésem pedig az, hogy a munkajogot emberi jogként tekinti el, tehát akkor, amikor Magyarországon ilyen alapvető emberi jogi sértések történnek, akkor ezeket is megvizsgálják e és milyen eljárás levonja majd az új képviselő. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most pedig Ashton asszony a szó. Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a képviselő uraknak és a hölgyeknek, hogy részt vettek ebben a vitában, és nagyon lelkesen szóltak az emberi jogi kérdésekről akik befelé tekintettek, nekik a Szalafranka jelentést ajánlom a figyelmükbe. A külön képviselő mandátuma, az én mandátum egy külső mandátum. Megpróbálok minden kérdésre választ adni, vagy itt, vagy pedig írásban. Nagyon jól tudom, hogy a vita során nagyon sok javaslatot kaptam a külön képviselő személyét illetően, és nagy mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Valóban egy dinamikus, bátor, karizmatikus személyt szeretnénk megválasztani, aki valóban megfelelően képviseli ezt a nagyon is értékes és nagyon fontos képviseleti szerepet, és így képviseli az Európai Uniót. Valóban nagyon sok kérdéssel kell foglalkoznia, érzékenyen kell kezelni ezeket, és alapos megértésre van szükség. Nagyon remélem, hogy a tagállami jelöltek, amelyeket még eddig nem láttam, nem találkoztam velük, ezekből valóban sikerül majd megválasztani a megfelelő személyt. Egyértelművé tettem azt is, hogy a parlamenttel szoros kapcsolatot tart majd a, ez a képviselő, és ez benne van nem csak a szerződésben, hanem a politikai nyilatkozatban is. Nagyon fontosnak tartom ezt, hiszen ahogy sokan elmondták, ez az első tematikus külön képviselő, ezért megfelelő kapcsolattartásra van szükség. Biztos, hogy ez egy folyamatos vita lesz, és a párbeszéd keretében kérdések és válaszok merülnek majd föl. Nagyon remélem, hogy az eddigi munkára építhetünk, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Uniós hölgyeknek, uraknak, akik delegációk keretében nagyon nehéz körülmények között dolgoztak, és köszönöm nekik, hogy ez a kérdés állt a munkájuk középpontjában. Elnök, köszönöm szépen, és végül Szalafranka úr a jelentéstevő kapja meg a szót. Tisztelt főképviselő asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Még egyszer szeretném megköszönni azt a munkát, amelyet kollégáimmal, kollégáimmal végeztek a jelentés előkészítése során, és köszönöm a vitában a hozzászólásokat is. Megelégedéssel nyugtázom Eston asszony a határozott kötelezettségvállalását abban a tekintetben, hogy az Európai Unió különleges képviselője, állandó jellegű munkát végez majd, és állandó jelleggel kapcsolatban a parlamenttel. A mandátumon túl, amelyet ugye megvitattunk a vita során, és amelynek esetében véleményem szerint az emberi jogi záradékot is kellene alkalmazni, tisztázni kell még a jelölt profilját. Mitchell úr beszélt arról, hogy milyen profilra kellene rendelkeznie a jelöltnek, ez olyan anekdota, mint amikor Arisztotelész eh, a Atén, 4. századi Aténban az egyik, eh, egyik hallgatója egy olyan megjegyzést tett, ami a mesternek nem tetszett, és amikor Arisztotelész erre válaszolt, arra azt mondta, hogy ez nem az én eh, megfigyelésem, nem az én észrevételem, hanem Platoni. Arisztotelész pedig erre időszámításunk előtti negyedik században így válaszolt, és azt mondta, hogy Platón barátja vagyok, de sokkal nagyobb barátja vagyok az igazságnak, tehát ez a mai korszakban is érvényes, és ezt be kell építeni az Európai Unió struktúrájába. Fontos tehát, hogy a főképviselőtől függjön, és a parlamenttel is szoros kapcsolatban álljon az illető, de fontosabb az, hogy az alapvető jogok védelmezője legyen. Ezeket úgy kell védelmeznie, hogy az emberi jogok és az alapvető jogok, ahogyan azt a parlament is szeretné, a 21. században a világ minden részén érvényesülhessenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Holnap 11 órakor kerül sor a szavazásra, és ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. Most pedig ugyanezen a területen maradunk a napi rend szerint. A külügyi bizottság kép